Köszönöm szépen. A felszállást bizonyatlansági indítványt nyújtottak be az a Bizottsággal szemben a parlament tagjainak egy tizedet képviselő csoporttól, és a következő